a az eljárási szabályzat, szabályzat 70A cikke szerint fogunk eljárni. Az első olvasati megállapodásokról szól ez a cikk, úgyhogy ebben az, ebben az időszakban ezt fogjuk most alkalmazni. A a módosítók benyújtási határidőjén belül nem került ezzel, e, ezzel semmiféle módosító benyújtása, úgyhogy ez, ezennel elfogadjuk és jóváhagyjuk a nyilvánosságra tett szövegeket. Az első téma az EU és Irak közötti partnerségi és együttműködési megállapodás.